Okay. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Kérem, kollégák foglaljanak helyet. Nagy öröm számomra azt, hogy megtarthatjuk ezt az együttes ülést a KONT szakbizottsággal, és itt van körünkben Gressle elnök asszony is. Nevem Mateszt is üdvözlöm, aki az Európai Számvevőszék tagja, és Léger eh, urat, aki pedig az EKB felületi testületének a tagja. Az Ekon szakbizottság örömmel hallgatja meg a számvőszék véleményét az LKB eh, e adutja után az SSM a parlamentnek elszámoltatható, és rendszeresen találkoznak az, e, a, az Európai Parlamenttel, és az ECON-nak nagyon fontos az, hogy az EKB munkáját nyomon kövessük a Banki Unió első pillérében. Ez a második saját kezdeményezési jelentésünk, nyomon követjük 2016-ban mi történt a Banki Unióval, és figyelembe veszük az LKB munkatársainak helyzetét is. Ennyit talán elég bevezetőnek. Gressle asszony, nagyon sokat szoktunk vesztegetni, sok időt szoktunk vesztegetni a, a bevezetőkre, de inkább azt javasolnám, hogy a jelentést mutassák be. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutatom önöknek az Európai Számvevőszék első jelentését. Ismerik a hátteret, az SSM eh, javaslat válasz volt eh, a krízisre. Az európai vezetők arról döntöttek, hogy a mikroprudenciális felügyeleti eh, folyamat során szükség van erre a pénzügyi rendszerekben törés volt látható az Európai Unióban, túlzott kockázatviselés volt tapasztalható, sok hitelező intézmény pénzügyi támogatásra szorult, és ezt az adófizetőknek kellett megfizetniük. Hogy ezt elkerüljük a jövőben, az európai döntéshozók létrehozták ezt a rendszert. Az EKB nagyon nagy szerepet játszik minden ennek során, felügyeli a legnagyobb banki csoportokat, és a mikropidenciális felületet gyakorolja az Európai Unió egészében. Az európai kompetens hatóságok is sok szerepet játszanak ennek során. A fogyasztóvédelem tartozik ide, a pénzmosás elleni fellépés és a kisebb bankok felügyelete. Ezen kívül erőforrás nyújtanak a makroprudenciális feladataihoz az LKB-nek. E Figyelembe véve e, ezt az SSM projektet, arról döntöttünk, hogy auditot végzünk, és a következő kérdéseket vizsgáltuk. Az első az az, hogy az LKB hogyan hoz létre egy komplex rendszert az SSM-mel kapcsolatban, hogyan szervezi meg a munkáját, milyen fajta iránytói struktúrát hoz létre, hogyan bánik az elszámoltatósággal, és az LKB hogyan különíti el az erőforrásait. Mit találtunk az audit során? Azt láttuk, hogy a teljes felügyeleti struktúra viszonylag gyorsan létrejött, 13 hónap alatt jött létre, és új munkatársakat is felvettek, ez óriási feladat volt. Azt láthattuk, hogy az új rendszer nagysága egy kihívás, és a mechanizmus főként a koordinációt a kommunikációtól függ az LKB e munkatársak, illetve a résztvevő tagállamok által kinevezett tag, munkatársak közötti kommunikációtól függ. Azt is láthattuk, hogy az LKB e felülté testülete nem felügyeli a költségvetést az erőforrásokkal kapcsolatban, ezek továbbra is az EKB irányító testületéhez tartozik. Azt is láthattuk, hogy az LKB a szabályok szerint szét kell, hogy válassza a monetáris és felügyeleti feladatait. Néhány részleg mindkét feladatot teljesíti, és azt is láthattuk, hogy a kockázat kockázatokat és próbálják csökkenteni mindezek során. Azt is láthattuk, hogy az LKB nem elemezte eléggé azt, hogy mennyi munkatársra van szükségük, és emiatt kevés a munkatársuk. Azt is láthattuk, hogy a legnagyobb banki csoportok földületénél az LKB nagymértékben függ a nemzeti kompetens hatóságok munkatársaitól, a közvetlen felügyelet esetében 120 nagy bankcsoport esetében ez rendkívül lényeges. Azt láthattuk, hogy az LKB munkatársai vezették eddig a vizsgálatokat. Az is meglepett bennünket, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mennyire hatékony ez. A szabályok lefektetik azt is, hogy a helyszíni vizsgálatokat a nemzeti hatóságok munkatársainak kell, hogy vezessék. Itt van egy kis feszültség, az LKB-nak kellene felügyelnie a 120 a nagyobb bankot, és ehhez kellenek munkatársok is azt is láthattuk, hogy összességében nincs elég munkatársam a közös földületi tevékenységre, sem pedig a vizsgálatokra. Ezt a felügyeleti testület kommunikáció is megerősítette körülbelül egy évvel ezelőtt. Ebben a komplex rendszerben tehát vannak EKB munkatársak, vannak nemzeti kompetens hatósági munkatársak, tehát valahogy azt láttuk, hogy az EKB-nál nincsen rendszer az értékelésre, nem tudják értékelni azt, hogy mit végeznek el a munkatársak, az EKB felelős, de nem tudja értékelni a nemzeti hatóságok munkatársait. Ezen kívül nem tudja befolyásolni a nemzeti hatóságok munkatársának értékelését, vagy előreléptetését sem, mert ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezek voltak a fő ö, eredményeink. El kell mondjam azt, hogy felmértük az EKB igazgatási tevékenységét, de csak részben az EKB úgy vélte, hogy nem minden dokumentumra vagyunk jogosultak megkapni. Néhány kérdésünket úgy gondolták, hogy a mandátumunkon megy. A számövőszék megpróbálja ezt a kérdést megoldani, és mindenképpen várjuk a jogalkotók véleményét is ezzel kapcsolatban. El kell mondjuk azt, hogy a tapasztalatunk megerősítette azt, amit a nemzeti hatóságok is elmondtak, hogy az audit szakadék az SSM bevezetése óta növekedett. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamokban és nem tehet ki a nemzeti hatóságokra. Megpróbáltuk a jelentésében a nemzeti gyakorlatok egy részét is megvizsgálni. Pozitív az, hogy sok ajánlást fogalmaztunk meg, 13, több mint 13 13 csoportja van az ajánlásoknak, és az EKB 12-t ebből elfogadott. Az egyik, amit nem fogadott el, azért, amit nem fogadott el, az a költségvetési folyamathoz kötődik, ahol azt láthattuk, hogy a rendszer um, eléggé ö, um, problémás. A tisztviselőknek a felülő szerben nagyobb uh, befolyással kell lenniük a költségvetésre. A felügyeleti testület nem tud kihatni sem a munkatársak, lassan pedig a költségvetésre. Az EKB elmondtam, hogy a megosztott szolgálatok, amiket nyújtanak, ezzel kapcsolatban elmondták azt, hogy ha ezt megosztanák, akkor ez a hatékonyságot csökkenteni. Azt nem azt ajánlottuk, hogy a megosztott szolgáltatásokat szüntessék meg teljesen, hanem rámutattunk arra, hogy itt ez a bizonyos cégkötőzéseket veszélybe sodorhat. Végezetül szeretném hozzátenni azt, hogy a LKB munkatársai sokat segítettek a jelentés létrehozásában szeretném elmondani még egyszer azt, hogy a 13 ajánlásunk közül az LKB 12-t elfogadott, a FEMről pedig részlegesen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Schläger az LKB SSM-től. Köszönöm szépen tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt szemvevőszéki tagok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy erről a témáról beszélhetek. Először is elmondanám, hogy a külső perspektívát nagyra értékeljük, azzal kapcsolatban tehát, hogy hogy az egységes felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban, annak szolgáltatásaival kapcsolatban hogyan lehet javulást elérni. Lehet javulást elérni, és már el is kezdtünk ezen dolgozni. Nagyon fontos az, hogy a döntéshozatali folyamat sokkal áramvonalasabb legyen, nagyobb átláthatóságra kell törekedni. Tavaly például banki statisztikákat is megjelentünk a honlapunkon, illetve új kommunikációs eszközünk is van. Például van egy hírlevelünk, és workshopokat is tartunk. Illetve nagyon fontosnak tartjuk az iparral való konzultációt is, olyan témákban is, ahol elvileg nem kötelező a konzultáció. Jelenleg az akcióterben munkálkodunk, ezzel kívánunk majd reagálni erre a jelentésre. Tehát, hogy javítani tudjunk ezen a helyzetem. Például a különböző felügyeleti módszerek, vagy a vagy a képzés kérdésében, vagy az IKT is kérdések javításában. Tehát a helyszíni ellenőrzésekre is figyelünk majd. De nagyon fontos természetesen az is, hogy a társjogalkotó által diktált jogszabályi feltételeket teljesítsük. A jelentése jelentéseknek egy részére koncentrálnék. Gondolom kíváncsiak a véleményünkre. Én nekem meggyőződésem az, hogy az össz, összes olyan audittal kapcsolatos dokumentumot nyilván öm, rendelkezésre bocsátottuk, amire szükség van. Az a statutum 22 ben 2-es cikkének értelmében teljes mértékű volt az együttműködés, megpróbáltuk az auditot a lehető legnagyobb mértékben segíteni. Nagyon sok dokumentumot rendelkezésre bocsátottunk, több mint 350-et, illetve széles körű magyarázatot is biztosítottunk. Nagyon sok találkozó volt a jogszabályok tiszteletben tartásával. Vagy például a felügyeleti bizottság üléseinek jegyzőkönyveit erre is kitérnék. Ezt azért nem tudtuk nyilván, nem, azért nem bírtuk rendelkezésre bocsátani, mert ezzel úgy gondoltuk, hogy a harmadik felek adatainak védelmét nem tartjuk tiszteletben, ezért ezeket a jegyzőkönyveket nem adtuk ki, tehát a harmadik felek védelmét nem akartuk semmilyenképpen károsítani. Ez nem jelenti azt, hogy plusz információt nem adunk. Például a számvevőszék különböző kategóriák esetében, döntés kategóriák esetében a normális döntésekről értékelést kért, vagy a programok engedélyezésére vonatkozóan is a teljes dokumentum folyamat elkérte, tehát a, a döntéshozatali eljárás kezdetétől egészen addig, hogy a szóban forgó intézményt, bankot értesítettük. Úgy gondoltuk, hogy ezzel ezzel kapcsolatban öm, fenntartásaink voltak, mert szintén a harmadik fél adatait féltettük, de egy Excel táblázatban, anonim módon vázlatosan közöltük, hogy pontosan hogy történt a döntéshozatal, tehát ugyan nem adtuk át a harmadik félre vonatkozó bizalmas adatokat, de felvázoltuk a döntéshozatali folyamat legfontosabb lépéseit, és úgy gondoltuk, hogy ez az, ami a hatékonyságot igazán minősíti. A mandátum, az audit mandátum a hatékonyságra vonatkozik, és az, az EU elsődleges jogszabályaira vonatkozóan ennek a meghatározása. Az SSM rendeletre szükség volt, de nagyon fontos az, hogy ez megfeleljen az elsődleges jogszabályoknak. Az SSM rendelet egy átfogó tartalmaz egy nagyon átfogó felelősségre vonási vagy elszámolthatósági statútomot is. Ez vonatkozik az Európai Parlament, a tanács közötti intézményközi megállapodásra is, vagy például az Európai Parlamentnek elküldött jegyzőkönyvek Daniel Nui meghallgatásáról például, vagy akár az egy az egyes banki döntésekre is vonatkozik ez. Tehát az elszámoltathatósági keret, az elszámoltatási fog, az igen, fog igen magas. Ne feledjük, hogy nagyon sok tagállami kontaktpontunk is van. A tagállami, tagállami adatok is történtek. Sok esetben a felül, felügyeletre vonatkozóan nincs audit, a tagállamokban, avagy egy-egy konkrét kérdésre vonatkozik ez. Tehát véleményünk szerint, véleményünk szerint itt nincsen semmiféle uh, auditálási probléma. Természetesen a jövőben is arra törekszünk, hogy konstruktív legyen az együttműködés a számvevőszéggel. Nagyon örülünk annak, hogy ajánlásokat kaptunk a számvevőszéktől és ahogy Matesz úr is elmondta, csak egy olyan ajánlás van, ez van egy, van egy olyan ajánlás, ahol, ahol teljes mértékben együtt értünk a számbevőszék következtetéseivel. Elnök. Igen, az mindig gond, amikor az auditált hatóság dönti el, hogy milyen, szá- milyen dokumentumokat ad az auditáló rendelkezésére. Valli úr következik a jelentéstől. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, aki nagyon hasznos munkát végzett. A Költségvetési Előző Bizottság számára is nagyon hasznos volt. Gondolom, lesz még rá szükség. Lenne egy kérdésem. Részletesebb magyarázatot szeretnék az Európai Központi Bank képviselőjétől, vajon miért nem fértek hozzá teljes mértékben a dokumentumokhoz a számvevőszék alkalmazottai? Ugye elvileg a számvevőszék munkatársainak a hozzáférését meg biztosítani kell, hiszen az európai polgárok érdekeit képviseli. Szeretném tehát meghallgatni erről a részletes magyarázat második kérdésem. A felületi rendszerben vannak hiányosságok. A számvevőszék azt találta, hogy az EKB auditja nem hasonlítható össze a tagállami auditokkal, mert a bankrendszerek eltérőek. És természetesen tagállami szinten is eltérések vannak, illetve az eurozónán belül is. Jelenleg az EKB nem tud részletes auditot terv, végrehajtani, és gyakorlatilag erre jutott a számvevőszék is. A, felügyele, a felügyelet megfelelő átláthatósággal is gond volt, illetve a prudenciális kiértékeléssel kapcsolatban sem volt egészen világos az eredmény, az átláthatóság sem, problémája sem volt tökéletes az évek során. Olyan, olyan esetekről hallottunk, amely arra utal, hogy eléggé véletlen szerű döntések születnek. Sajnos az EKB-tól a számvevőszéknek eljutatott dokumentumok nem voltak mindig elégségesek, és nem tudták bebizonyítani azt, hogy ez a véletlenszerűség ez nem valósult meg. A felügyeletből teljes mértékben hiányzik az, hogy mi jelent rendszer kockázatot. Nekünk ugye az lenne a célunk, azért hoztuk létre az egész rendszert, hogy ezeket a rendszerszerű kockázatokat megszüntessük, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy a bankokon belül milyen események folynak, milyen folyamatok zajlanak. Hogyha ezeket a dolgokat nem veszünk figyelembe, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy hiába való volt az eredeti erőfeszítés, ezt jobban el kéne mélyíteni ezt a kérdést. Európában gondokkal küzd a gazdaság, pedig az lenne a célunk, hogy az Eurózónában legalább fellendüljön a gazdaság. A felügyelet a stabilitást stabilitást valamiért mégsem növeli, pedig ez lenne a célja. A számvevőszék aláhúzta, hogy a monetáris politikában a felügyeletet pont ugyanaz a szerv látja el, akit felügyelni kell. Úgy gondolom, hogy ha az ezzel kapcsolatos kockázatokat felmérnénk, akkor arra is fényderülne, hogy itt bizony összeférhetetlenségről van szó, tehát legalább formális, tehát le, le, túl kéne jutni azon, hogy csak formálisan különül el az SSM és az EKB. Három évenként az egységes felügyeleti rendszerről egy jelentést kell megjelentetni. Az első 2015-ben jelentették meg, de sajnos eléggé titkos körülmények között. Attól tartok, hogy az EKB egyre inkább elefont csoron, elefánt csont toronyá változik át, nehezen férünk hozzá a dokumentumokhoz. És úgy gondolom, hogy a politikai szükségleteket is figyelembe kell venni, hiszen mindenképpen politikai eredetű is az a szükség, hogy, vagy az az igény, hogy a gazdasági folyamatokra nagyobb legyen a rálátásunk. Ez az eszköz azért született meg, hogy a válság okait föl tudjuk jobban térképezni. Lehet, hogy rossz volt ez a politikai döntés. Ennek az a kockázata, hogy a rendszer még instabilabb, hibákra derült fény az egész projekt alapjában. A számvevőszék megfigyeléseire vonatkozóan ezt tudnám mondani, és szeretném a kollégák nevében is, hogy ezekre a kérdésekre, felvetésekre választ kaphatnánk. Köszönjük szépen, megkezdjük a vitát. Héz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a jelentést. Um, nagyon fontos ez a jelentés, és üdvözlöm Vali úr észrevételét, meglátásait is. El kell mondani, hogy az SSM-et a válság közepén hozták létre, mint a bankunió első pilléreként. Az egységes felügyeleti rendszer cél létrehozása érdekében. Nem csak a szisztemikusan fontos rendszerek számára, hanem annak érde, bankok számára, hanem azért is, hogy minimum normákat hozzanak létre a kisebb bankok, a nem jelentőségű, nem szisztemikus bankok számára. Az SSM-et tehát a krízis során hozták létre, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem változtathatjuk meg azt, ahogyan az átláthatóságot szabályozzuk, számunkra, a kont számára, illetve a ellenőrzésre jogosult hatóságok számára. Ez egy nagy szervezet, igen nagy nyomot hagy a bank rendszerünkben. Amikor Daniel Lanoy eljön a Econban, ő az egyik eh, legnagyszerűbb eh, közszereplő ill, tudását, tudása mélységét, bankok eh, ismeretét, illetve, illetve a tekintetben is, hogy ez esetem hogyan működött. Tehát nem csak a stressztesztekről van szó, nem csak a stresszteszt mögött lévő eszközök tisztázásáról, hanem a jövőképről is. Nagyon fontos, hogy ezt a ellenőrzést végrehajtjuk, és a társ intézmények jelentésem, illetve az ír helyzetről való jelentés is nagyon mérvadó volt. Az ecom szavaztunk erről, és itt is kiderült, hogy nem elég dokumentumot kapott az ECA vizsgálódó bizottsága, amikor a bélautót, az írószegi bélautót vizsgálták. Hiányzik tehát a dokumentáció, és úgy hiszem, hogy ez mindenképpen aggályra ad okot, ezzel foglalkoznunk kell. Elfogadom, hogy sok minden történt, el is fogadom, hogy nagy munka zajlott a bankfelügyeleti rendszerben, ez azonban nem jelenti ezt, hogy nem javíthatjuk a helyzetet. Úgy gondolom, hogy ez átláthatóság kérdése nagyon fontos, biztosítandó, hogy a közvélemény értse, hogy miért van szükség az egységes felügyeleti mechanizmusra, azaz az SSM-re. Úgy gondolom, hogy ez teljesen világos, hogyha van egy egységes fizetőeszköz és egy bankuniót hozunk létre, akkor szükség van az SSM-re, ugyanakkor um, biztosítani kell, hogy a tisztelt háznak és a más felügyelő hatóságoknak adott dokumentumok kie, kielégítőek. A elszámoltathatóbbá kell tenni a nagy rendszereket, a számvevőszék, a LKB, e illetve a mi bizottságunk számára. Nem hiszem, hogy elfogadható az LKB e számára, hogy hogy eh, mely dokumentumokat ad át a számvevőszéknek a legfelső felülvizsgálati fellebezési hatóság, az, EC, az számvevőszék kell, hogy legyen. Ők döntenek arról, hogy eh, ők az utolsó szinten eljáró auditorok, könyvvizsgálók. Nem elfogadhatatlan sem a központi bank, sem egy ügynökség számára, hogy nem fogadjuk el az önök mandátumot. Mi majd megmondjuk, hogy milyen dokumentumot adunk át, és mit nem. Ez elfogadhatatlan és elfogadhatatlan az is, hogy a három éves felvizsgálatot 2015 óta nem sikerült létrehozni. Értem, hogy az E, az számvevőszéktől származó 13 javaslatból 12-t a LKB elfogadott. Azt gondolom, hogy jelentésünkkel rávilágíthatunk a jó és a rossz gyakorlatra, már pedig a gyakorlat tekintetében nem, megegy, nem kielégítő, hogy az LKB hogyan bánik az Európai székkel, már pedig e, e, itt e, a legfelsőbb eljáró hatóság a szék. Köszönöm szépen, jelzem. Persze, hogy a monetáris párbeszéd nem nagyon függ össze az audittal, és a monetáris párbeszéd nagyon jól működik a parlament többször elmondta, hangoztatta elégedettségét a monetáris párbeszéd működése fölött. A 27.1 és a 22.2-es cikkek szólnak a monetáris párbeszédről. Pervans Berez. Il y a encore l'interprétation Um, Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom, hogy létrejöhetett ez az együttesülés a két szakbizottság között. Én figyelemmel kísértem ezt a kérdést, illetve nagyon fontos az is, hogy a számvevőszék megfelelően el tudja végezni a munkáját. Mindig nagyon tanulságosak a számvevőszék jelentései. az SSM-ben dolgozók, vezetők, és azt gondolom, legalább annyi, akkor érdeklődéssel olvassák majd ezt, mint mi. Hát van itt egyfajta harc. Hogyha megnézzük, hogy az SSM-nek milyen hatalmas feladatot kellett teljesítenie, ez egy hihetetlenül nagy kihívás. Az utóbbi években nagyon kevés embernek kellett szembenézni egy ekkora feladattal, hiszen akkorák az eltérések a különböző bankrendszerek között, pedig ezeket kéne egy egységes rendszerben felügyelni. Nem is tudom, hogy mire érdemes koncentrálni. Miért kell kényes helyzetbe sodorni egy olyan, egy olyan intézményt, amire nagy szükségünk van. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy megerősödjön a bankunió. Remélem, hogy a mai és egyéb eszmecserék ezt szolgálják, hogy tovább javítsuk az összeszem munkáját. egy ilyen nehezen felállított és nehéz munkával létrehozott intézmény első éveinek munkáját óvatosan kell elemezni, és nem szabad a gyereket a fürdővízzel kiönteni. Lehet beszélni arról, hogy vajon ez a jó rendszer, vagy hogy majd barátok között elintézzék a különböző bankok a felügyeleti rendszert. Nem, szerintem ezt a felállást, ezt mindenképpen meg kell védeni. Nem azt mondom, hogy hagyjunk szemet az összes probléma felett. Egy új intézményben mindig vannak gondok. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni, tehát vannak ilyen kezdeti gondok. Az igazgatónács munkájában is, de a politikai célkitűzés sokkal fontosabb ennél, megfelelő szakmaiságra, megfelelő kitartásra van szükség. Az is nagyon fontos, hogy milyen munkatársakat vesznek fel, milyenek a belső munkamódszerek. Ezt is nagyon-nagyon hamar kellett kidolgozni a SSM-nél. Szerintem talán kicsit korai még ez a jelentés. Köszönöm. Burkhard Bálc következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai Számvevőszék a szabályok szerint az Európai Bank felügyeletnek a működését megvizsgálta, a kezelését megvizsgálta, és mi, mint társjogalkotók ezt kértük. Úgy gondolom, hogy a számvőszék szabályait és eredményeit mindenképpen komolyan kell vennünk. Láthatjuk, hogy van egy vizsgálati hézag itt, hogyha európai szintre helyezik át a nemzeti kompetenciákat, de a nemzeti elszámolás nem teszik át európai szintre, akkor mindenképpen ilyenfajta hézagok jönnek létre, amelyeket nekünk ezt be kell zárnunk. Az EKB nem annyira független, mint egy másfajta központi bank. Nagyon fontos az, hogy átlátható legyen információkat átadjon. Az Európai Parlament az Európai Központi Bankkal együtt az intézményközi megállapodásban leszögezte azt, hogy a felügyeleti tevékenység átadása európai szintre úgy kell, hogy történjen, hogy az elszámoltathatóság is megfelelő legyen az Európai Központi Banknak ez alapján kell magát megméretnie, tehát nem szabad, hogy a központi bank ezt elfelejtse. A kérdésem a szemvőszéktől a következő. Hogyan tudják az EKB-t rábírni a nagyobb átláthatóságra és a nagyobb együttműködésre, van-e eh, igény arra, hogy az Európai Központi Bank, illetve a szemvőszék között legyen egy intézményközi megállapodás, tettek-e már lépéseket ebbe az irányba, és mit gondol erről az Európai Központi Bank? Takula, bitte. Takula képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Számbevőszék képviselőjének, Martens úrnak ezt a kiegyensúlyozott jelentést, és köszönöm Marko Walli kollégának is a hozzájárulását. Az egységes felügyeleti mechanizmus az ESM a bankunió kialakítása során jött létre, és eh, a működést vizsgálja a jelentés. Sok felügyeleti munkát a nemzeti hatóságok végeztek, éppen ezért fontos az állampolgárok számára tisztázni, hogy hogyan is működik az egész rendszer. Úgy gondoljuk, hogy a számvevőszékkel való mély együttműködés nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az EU intézmények és a tagállamok közötti kommunikáció működjék. Harmadsorban egyetértek a számbevőszékkel, hogy további streamlinozásra van szükség annak érdekében, hogy az SSM a nagyobb kihívást jelentő ügyekre koncentrálhasson, biztosítva így a mechanizmus működését. A munkaterhet meg kell osztani, de ez is egy közös probléma. Ráadásul eltart egy ideig, amíg egy megfelelő egyensúlyt lehet találni. Ez is, ez a tény is kihangsúlyozza a folyamatos értékelés fontosságát. Köszönöm. Köszönöm. Ajánl Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Katalin Ivan urat szeretném kimenteni, elvileg neki kellett volna itt lenni és hozzászólni ebben a vitában. De hazájába bekövetkezett események miatt nem tudott eljönni. Valli urat, Valli úrnak engedjék meg, hogy gratuláljak. Örülök annak, hogy ilyen pontos kérdéseket tudott feltenni, és hogy elmélyítette azt a jelentést, amit kaptunk a számvevőszéktől. Peres mondja, teljesen igazából meg kell védeni ezt az ifjú struktúrát. A számvevőszék arról beszélt, hogy jól indult, vagy arról számolt be, hogy jól indult ez az egész folyamat. És ahogy a számvevőszék a jelentéseiben már írni szokott, most is azt olvashatjuk, hogy itt az ideje annak, hogy megoldjuk a fennálló problémákat. Mátesz úr. Jó munkát végzett a számvevőszék, pedig egyáltalán nem volt egyszerű a feladata. Azt hiszem a számbevőszék is tudja, hogy nem ugyanúgy kell kezelni egy olyan jelentést, amely az esetleges összeférhetetlenségekről szól, vagy azokról a problémákról, hogy mi jelent kockázatot egy ilyen, eset, egy ilyen intézmény esetében, mint egy más intézmény esetében. vagy ott vannak például az úgynevezett tűzfalak, amelyek hasonlatosan egy központi bankhoz ezeket a problémákat elvileg megállítják. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk ezzel az intézménnyel is, csak úgy, mint az ügynökségek esetében tesszük. A 2015-ös mentesítés esetében például megpróbáljunk segíteni ott, ahol tudunk, hol kell megszorításokat végezni, hol kell javítani a human erőforrás kérdését, megnézzük, hogy pontosan mikor, mire, hol van szükség. Másrészt pedig másrészt pedig kérjük azt ertől az új intézménytől, a lehető legtöbb dokumentumot és információt juttassa el a szemvevőszék számára, hogy a szemvevőszéknek nagyobb legyen a rálátása arra, hogy esetlegesen hol lehetnek problémák. Tehát, hogy a lehető legvilágosabban lássuk mi, illetve lássa a szemvevőszék, hogy hol vannak gondok, hogy el lehessen különíteni a banki felügyeletet, illetve a monetáris politika megvalósítása, de ez nem egyszerű feladat. Ez így szokott lenni a központi bankokban is, de hogyha mindez európai szinten történik, ha megpróbáljuk a tagállami a tagállami bankrendszereket és központi bankokat egy kicsit megregulázni, akkor, hogyha ebben az intézményben, mert ezt végzi rendetlenséget, vagy nem tökéletes rendet találunk, hát ez bizony arra bizony odafigyel mindenki. Tehát az lenne a cél, hogy fedhetetlen legyen ez a, ez a testület. A számvevőszéknek egy nagyon kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott jelentése van. A cél az, hogy ennek a vizsgálati intézménynek a jövője megfelelő legyen. az ajánlásokkal egyetértek, hiszen a rendszer szempontjából ezek, a rendszer jövője szempontjából ezek nagyon releváns kérdések. Fenelgen úr következik. Rendszeresen járok persze szakbizottság üléseire, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy kicsikét szkeptikussá váltam, de egy valamit el kell mondanom az, hogy nagy hatással van rám, ahogy a számvevőszék dolgozik, ahogy végzi munkáját, de az LKB nem válogathatja meg, hogy milyen dokumentumokat ad át a számvevőszéknek és más, mit nem. Van egy kérésem is. A Bankunió három célját úgy írták körül, hogy legyen átláthatóbb, egységes és biztonságosabb. Az SSM-et 2014-ben hozták létre, az új bankunió egyik pillére lett ez volna. A korábban felvázolt problémák 70 milliárd euróba kell, kerültek Írországban. Ezek a pillérek voltak éppen ránk omlottak. 2014 előtt lehet, hogy a számbevészéknek nem volt formális beleszólása, hogy mi történik, de informális beleszólása volt. Tehát, hogyha a jelent vizsgáljuk, és a jövőben nép, nézünk, akkor fontos volna a múltból tanulni. 2007-ben Jonathan Sugarman, egy whistleblower, a Unicreditnél dolgozott, a bankszabályozó hatósághoz ment el, és azt mondta, hogy bankja rendszeresen eh, hány fittyet a likviditási szabályokra nem vették ezt figyelembe. Egy évvel később a ír bankok összeomlottak, és az ír kormány 70 milliárd eurós Bianco garanciát írt alá. Hogyha szabályozó akkor fellépett volna, és vélelmezte volna, hogy egy bank hazudik, akkor a többi is talán hazudhat, akkor nem ez történt volna. Tíz év telt el azóta, de azóta is évről évre 3-2-1 milliárdot vesznek el az adófizetők pénzéből. Mindez azt jelenti, hogy egy nagy bank, az olyan, mint hogy egy nagy bank 3 milliárdot adna hitelbe, elégetnénk, de semmi sem történne. Egy szóval komolyabb szabályokra van szükség az eurózónában. Az Ír Központi Bank továbbra sem eh, lép fel annak fényében, amit Jonathan Sugarman mondott, kérem az Európai Számbevőszéket, Kérdezem tőlük, hogyha az SSM előtt az LKB-t tájékoztatták volna a Jonathan Sugarman által átadott információról, akkor elkerülhető lette volna ez a, dráma az LKB, illetve az EU adófizetőket sújtó drábga. Egyszerűen ezeket az információkra nem lehet fittyet hányni, máskülönben, hogyha fittyet hányunk az információra, akkor az embereket elveszítjük, hiszen mondhatjuk azt, hogy bezártuk a kiskapukat, de valójában látjuk, hogy tovább is zajlik ez a dolog. Egyszerűen túl késő van, mit lehet tenni, mit tud tenni a számvevőszék annak érdekében, hogy egyszer mindenkor mindenkorra véget vessünk ezeknek a visszaéléseknek. Das Wort erhält Frau Liesenfeld von... Liesenfeld asszony kapja meg... Sorry? Last speaker from Uruguay, Mr. Ah, Entschuldigung. Elnézést, öné Köszönöm szépen a szót, megpróbálok rövid lenni. Először is szeretnék egy dolgot elmondani. A GUE-nál mi az állami bankok mellett vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a hitelezés túlságosan is fontos szerintünk ahhoz, hogy ezt meghagyjuk a magán gazdaságnak. Szeretném elmondani azt is, hogy ez a döntés, hogy központosítsuk mindezt ez, mi ezt kritikával illetjük. Számos okból, számos ok már elhangzott ezzel kapcsolatban, és ezekre választ kell kapnunk. Egyrészt ott van az érdekkonfliktus, úgy gondoljuk, hogy egyértelmű választ kell erre kapnunk, az eszközök sincsenek meg hogyha ilyenfajta központosítást eszközölünk, akkor ez ki fog hagyni a pénzügyi eszközökre is, de ezek a pénzügyi eszközöket, ezeket az emberi erőforrásokat nem tudják előteremteni. Koordinálni kell a felügyeleti mechanizmus, illetve a nemzeti bankok között. Úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre mindenképpen választ kellene kapnunk. Szerettük volna ezeket a válaszokat megkapni. A felügyelet nem működik tehát megfelelően. A kérdésem a következő. Az SSM technikusai hogyan dolgoznak, hogyan bánnak ezekkel az adatokkal? A, nem, a Nemzeti Banknak van saját kockázat elemzése, és hogyan hasonlítják ezeket össze az SM, SSM munkatársai? az árnyékbanki tevékenység. Ez um, továbbra is aggodalomra ad okot. Jelenleg a bankok az értékpapírosítást használják ki azért, hogy kitisztítsák a mérlegeiket, és így a kétes hiteleket vagy dokumentumokat tovább adjanak. Ezen árnyék banki intézményeknek, a banki felügyeletnek az árnyék banki tevékenységet is meg kellene vizsgálnia ahhoz, hogy a teljes rendszert stabilizálni tudjuk. Végső kérdésem, mi van azokkal a bankokkal, amelyek túlságosan nagyok azok, ahhoz, hogy összeomoljanak? Úgy gondolom, hogy a struktúrába kellene beavatkozni, a bankok struktúrájába szét kell választani a befektetési, illetve a kiskereskedelmi bankokat. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság kívánna szólni, nem? Szeretném megadni a szót az EKB képviselőjének, hogy válaszoljon. El, nem, elnézést mondja az elnök először, és a számövőszék fog válaszolni. Köszönöm, elnök úr. arra a kérdésre, hogy miért kértük ezeket a dokumentumokat? Hát mi a mandátumunk szellemében jártunk el, és azt auditáltuk, vizsgáltuk, hogy az LKB menedzsmentje megfelelően hajtja végre műveleteket a felügyeleti tevékenysége során. Ezért volt szükség ezekre a dokumentumokra, ezért kértük ezeket a dokumentumokat. Nagy hívjam fel a figyelmüket arra is, hogy könyvvizsgálatunk eredményeképpen az LKB mandátumunk kapcsán, ö, ö, vizsgálatunkra azt mondtam, hogy a mi vizsgálatunk túllép a saját mandátumunkon. Azután a bizalmi kérdésről, hogyha egy magán auditor egy magáncég könyveit vizsgálja át, akkor persze a harmadik cégekre vonatkozó információkat is be, beszerez. Erre ez az audit részét jelenti, de persze az így megszerzett tudást bizalmasan kell, hogy kezelje. Nem hiszem, hogy a közintézmények auditja során nem érvényesülnének ugyanezek az elvek. Arra a kérdésre válaszolva pedig, hogy a problémát egy intézményközi megállapodással lehetne kezelni, azt mondhatom, hogy a számvevőszék még nem döntött, hogy milyen útra lép e tekintetben. Várunk a parlament következtetéseire, azután az Európai Bizottság álláspontjára, az SSM áttekintéséről szóló jelentésére a bizottságnak. Ugyanakkor nem kell azt hinnünk, hogy belátható időn belül sikerre tudjuk vinni ezt a műveletet. Nem kell arra számítanunk, hogy akár ha zöld fényt is kapunk, véghez véhetjük ezt a műveletet. Ennyi észrevételt szerettem volna tenni. Thank you. Uh, Sabine Lautenschläger. Many thanks. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a félreértéseket szeretném kiküszöbölni. Az Európai Bizottság által az áttekintésre vonatkozó információkat, amelyeket, illetve amelyet a parlament kért, meg átadtuk Valli úrnak, az előadónak a meghallgatások, a dokumentáció során adott információk, a dokumentációt az EKB megadtam, és mi várjuk a jelentést. Ez nem a mi elő jelentésünk, hanem az Európai Bizottság jelentése. Mi időben átadtuk az információkat, hónapok, a mi részünkről hónapokkal korábban már lezártuk ezt az egész műveletet ami pedig azt a kérdést illeti, hogy megfelelő kérdéseket vizsgálunk-e. Tájékoztathatom és biztosíthatom önöket, hogy minden kockázat típust vizsgálunk. A operatív kockázatot, mint a ciberkockázat, a piaci kockázatokat, a level 3-as eh, eszközöket, a securitization a beruházási bankok kérdését. Épp úgy megvizsgáljuk ezeket, mint a hitelkockázatokat. Semmilyen fajta kockázat típusról nem feledkezünk meg, nem akarunk megfeledkezni, hiszen úgy gondoljuk, hogy csak a ellenálló képes bankok, elegendő tőkével és likviditással rendelkező bankok, amelyek egy megfelelő kockázatmenedzsmenttel rendelkeznek, és jó üzleti stratégiával rendelkeznek, tudják a reál gazdaságot közép és hosszú távon szolgálni. Ide tartozik tehát, hogy a hitelkockázat, a operatív kockázat és a piaci kockázat kérdését is megvizsgáljuk. Nem önkényes ez tehát. Hiszen az egységes szabályok sok diszkrecionális eltérést tesznek lehetővé, de bennünket nem csak az európai számbevőszék auditál, hanem az IMF nyolcadik értékelését is végrehajtotta, a tekintetben, hogy a level 3 eszetek, a derivatívák által képzett piaci kockázatokat és a operatív kockázatokat fel tudjuk -e mérni, ezen felül pedig egy belső auditot is végrehajtottunk. Mind a globális, mind az európai szinten nagyon világos szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen értékelést kell végrehajtanunk. Az európai szabályok rendszeré, szent, rendszere világosan megmondja, hogy meg kell értenünk az üzleti stratégiát, a kockázat stratégiát és a kockázatok típusait nem büntetünk, penalizálunk esetleg hiteleket, hanem minden típusú kockázatot megvizsgálunk. Most pedig a érdekek összeütközésének kérdéséről. Van egy belső szabályunk erre vonatkozólag az LKB-ben is. A HR, vagy az IT eh, szolgálataink, vagy az mm, más szolgálatok nem végeznek igazi tartalmi vagy szakpolitikai munkát. A szakpolitikai munkát az SSM vezetése és a felügyelő tanács végzi. És a törvény szerint egyedül egy ember van mindkét területen, én az SSM alelnöke vagyok, illetve az LKB ügyvezető tanácsának tagja, és kormányzó tanács tag vagyok. A megosztott szolgálatok tehát nem befolyásolják azt, hogy hogyan végzi az LKB a felügyeletet. Ami pedig azt a kérdést, kérdést illeti, hogy mi válogatjuk, hogy mit adunk át az Európai Számbevőszéknek. Biztosíthatom önöket, hogy minden ilyen irányú megkeresést, amelyet a számbevőszék eljuttatunk hozzánk, megvizsgáltunk jogi szempontból, megvizsgáltuk, hogy milyen kötelezettségeket ró ránk a társjogalkotó. Teljesen világos, hogy minden audit tartalmaz harmadik felekre vonatkozó információkat. De nagyon világos kötelezettség eh, háró ránk az SSM rendeletben, amely azt mondja, hogy csak a bankokra vonatkozó információkat adhatjuk ki egy harmadik félnek, amennyiben a harmadik fél jogosultan igényli ezeket, ezen információkat. Éppen ezért tehát a számvevőszéktől azt várom, hogy a adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettségnek megfeleljen, és vegye tiszteletbe, tartsa tiszteletbe, hogy jogunkban áll, hogy minden ilyen megkeresést értékeljünk. Az Európai Bizottság hozzánk benyújtott kérvényével is így jártunk el. Egy-egy esetben nem az esetek többségében, de egy-egy esetben megvizsgáltuk, hogy miért van szükség bizonyos bankadatokra, ahhoz, hogy megállapítsák, hogy mi menedzsmentünk hatékonyabb vagy nem. Két percen belül véget ér a tolmácsolás. És még vissza kell adni a előadónak a szót. Tehát az adatokkal hogyan dolgozunk, az adatokat egy nagy poolba emeljük be, elvégezzük a benchmarkolást, és így próbálunk próbáljuk korlátozni a lehető legjobban az önkényes információk megkeletkezését kvantitatív hozzáállásunk van, a különböző kockázat típusokat ellenez, elemezzük a benchmarkok alapján úgy, hogy a különböző üzleti modelleket követő bankokat is összehasonlítjuk. Röviden az előadó. Köszönöm szépen. Próbálom kicsit összefogni ezt a nagyon érdekes vitát, amit az imént hallottuk. Köszön, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Láthattuk, hogy a kollégákat érdekli ez a kérdés, jó lenne, jó lenne ezt egy kicsit politikai szintre is vinni. Mindenki azt kérte, hogy nagyobb átláthatóságot mutassanak a számvevőszék felé, mondom az SSM képviselőjének, bizonyos esetekben sajnos titkosítottak információkat. Nos, ezzel kapcsolatban kéne valahogyan megoldást találni, hogy az átláthatóság megvalósuljon. Mindegyik frakció ezt kérte, hogy teljesítsék. Köszönöm szépen az ex post magyarázatokat. Maga a politikai kérdés esetében nem volt egyértelmű a helyzet, a frakcióknak eltérő véleménye van. Szerintem azonban ezek nem ezek nem olyan problémák, amikben nem tudunk megegyezni, mindegyen európaiak vagyunk. Nos, nem szabad elér, nem szabad azt megengedni, hogy ha létrejön egy intézmény, az még újabb problémákat szüljön. Nos, meg kell nézni azt, hogy akik kritikusak az euróval kapcsolatban, azt azért teszik-e, mert ilyen eltérések vannak az euróvezeten belül, vagy nem, és hogyan lehet túljutni ezeken a problémákon, ne falakat építsünk, hanem próbáljuk próbáljunk megegyezni, nem szabad populista érvekkel vádaskodni, és azt gondolom, hogy mindenképpen előítéletmentességre kell törekedni. Elnök, köszönöm szépen! Még néhány mondat erejéig megadom a szót. Nagyon érdekes volt ez az, ez az eszmecsere. Sok dologgal egyetértek, amit az EKB mondott, de van egy dolog, amivel nem tudok egyetérteni. Az SSM-ről komoly, komoly megbeszéléseket folytattunk a hármas, a level 3 asset kérdésében. Emlékszem, hogy akkoriban azt mondták az SSM képviselői, hogy még nincs megfelelő nincs megfelelő számú munkatárs, hogy az ilyen típusú vizsgálatokat megtegyék. És hát ezt is meg lehet érteni, lehet érteni, azt, meg lehet érteni ezeket az érveket is, de az, hogy eh, hamabban dugjuk a fejüket, az nem jó megoldás. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. De tudom, hogy a szerződések is korlátozzák az audit természetét, és hogyha egyetlen intézményen belül két funkciót is el kell látni, hát bizony ilyen modell más országokban is, de ez nem ideális. Ez végül is nem az audit tárgya, tárgya. átláthatósággal kapcsolatos problémák bizony relevánsak, de figyelembe veszük, hogy itt van a koncak bizottság, aki sokkal inkább illetékes. Köszönöm a kollégáknak. Láttam, hogy a számvevőszék véleményét sokan támogatják. A 20-as cikk hetedik bekezdése nagyon világosan fogalmaz, ezért tehát várjuk, hogy milyen lépéseket tesz a számvevőszék. Kérem, hogy a bizottság is tájékoztasson bennünket a tervezett lépésekről, de írás formában, írásos formában köszönöm, lezárom az ülést.